I'm going to start on the blue growth. Kezdjük. Kezdjük a kék növekedéssel, mert itt van a raportőr és néhány árnyék előadó is, tehát kicsit akkor az engedelmükkel megkavarjuk a programot. Kék növekedés következik, Danelli úr következik. Νομίζω mi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 των συνεργειών μεταξύ... Tekintetében sem feledkezhetünk meg arról, hogy a primer ágazat és a szolgáltatások között megfelelő kapcsolatot kell teremteni, tehát az erőforrások, a természeti erőforrások és az forgalom összekapcsolása különösen fontos. Ez ugyanis komoly előnyöket kínál a partvidékeken. Az energia komoly tőkét jelent a partvidéki gazdaságok számára. A kutatás területén megfelelő stratégiát kell kidolgozni a kék energiák vonatkozásában, tehát leszögezzük, hogy az offshore energia parkokkal komoly problémákat meg lehetne oldani a partvidékeken, ugyanis nagyon gyakran megfigyelhetjük az idegenforgalom és más gazdasági tevékenységek közötti ellentmondást. Az akvakultúrát is fejleszteni lehetne. Ez egy nagyon ígéretes területe a tengeri vagy a partvidéki gazdaságok fejlődésének. Tehát ha az akvakultúrákat a partvidékeken fejlesztenénk, ezzel komoly feszültségeket lehetne feloldani, és gondolunk itt olyan ökorendszerekre, ahol erre komoly lehetőségek kínálkoznak. Az akvakultúra már most 80 ezer munkahelyet biztosít, és végezetül 2000 19-ben az akvakultúra nagyobb halászati hozamot fog biztosítani, mint a nyílt tengeren történő halászat. A különböző természeti erőforrások is kedvező feltételt teremtenek a tengerek minél jobb kiaknázásához, kihasználásához, úgyhogy ezeket is végig kell gondolni. A kék technológia új munkahelyeket teremt, magas képesítést igénylő munkahelyeket, ezt össze lehetne kapcsolni más ágazatokkal, egészségügyel, kozmetikai ipar, iparral, az innovációval, élelmiszer iparral, és hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésért, reméljük, hogy ez a jövőben is így marad, és a munkánkat nagy mértékben támogatták. Természetesen állok rendelkezésre további kérdések előtt. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord... elnök úr, kollégák, először is Spiros kollégának köszönöm a munkáját, mert a meglátásainak egy részét és a javaslatainak egy részét is magamévá tudom tenni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy gazdagabbá is lehet tenni ezt az anyagot. Az Európai Parlamentnek támogatnia kell ezt a kék növekedést, és ehhez viszont kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, a környezetbarát gazdasági módszerek kialakítására és felhasználására, ami azt jelenti egyben, hogy messzebb kell menni ahhoz, hogy artikuláljuk azokat az eszközöket, amelyekkel a, zöld, a kék növekedés bekövetkezhet eh, környezetvédelmi területen. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a környezeti károkat, az emberi eh, viselkedés és eh, gazdálkodás környezeti kárait. Tehát hozzá kell igazodnunk a klímaváltozáshoz, nem ezen kell spórolni, azt gondolom, hogy ezt a jelentésnek ki kell domborítania. Nekem van a dossziéval kapcsolatban, az anyaggal kapcsolatban is néhány meglátásom. Először is rugalmasságra van szükség a guideline-ok -ok vonatkozásában, az európai szinten kell megtenni azt, amit meg kell tenni, ugyanakkor oda kell figyelni azokra a helyekre, illetve a, a földrajzi jellemzőkre, amelyek az egyes tagállamokra jellemzőek. Ki kell alakítani olyan kikötő infrastruktúrát, szállítási infrastruktúrát és energiainfrastruktúrát, amely egyrészt fenntartható, másrészt pedig csökkenti a kibocsátásokat. Ami a turizmust illeti, és önök is tudják, hogy ez mennyire a kedvenc témám osztom a kollega véleményét, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy a természeti erőforrásokba is befektetéseket kell eszközölnünk, a környezetvédelmi örökségünket meg kell tartani és fejleszteni kell, ehhez befektetésekre van szükség, illetve a kihívásokra reagáló eh, oktatásra, képzésre is, mert nincs szükség arra, hogy kapkodjunk, és aztán ne figyeljünk oda a gazdasági tényezőkre. Tehát meg kell vizsgálni az emberi tevékenység hatását a környezetre, nem szabad, hogy ez a kettő versenyezzen egymással. A méretgazdaságosságra is oda kell figyelni, itt gondolok a halászatra és az akvakultúrára, és ezekkel egyetértek össze kell kötnünk a kék növekedést a tengerészet biztonságával, és itt az elővigyázatossági elvre kell eh, gondolni. Eh, ennyit akartam csak mondani, összességében nagyon is egyetértek azzal, amit az előadó mondott. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Valóban kiváló volt az együttműködésünk, és a jövőben is remélem ez így marad. Tehát a tengeri politika, illetve a kék a kapcsolatos véleményem nem titok. Ha figyelembe vesszük, hogy a föld felszíne 70%-a víz, és csak 30%-a föld, akkor eh, nyilvánvalóan eh, ez a dolog jelentőségét aláhúzza, és eh, mindenki az élelmiszerbiztonságra törekszik, energiaellátásra, úgyhogy ezeknek kiváló forrása lehet a tenger. A tenger a jövőben sokkal nagyobb szerepet fog játszani. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk generálni ezt a növekedést, és fenntartani a különböző gazdasági tevékenységeket, valamint ennek révén munkahelyeket teremteni Európa számára. Nagyon örülök a jelentésnek, ugyanis a kék növekedés komolyan hozzájárul az EU 2020-as stratégiájához a munkahelyteremtés szempontjából. Erre kell törekednünk a tengeri politika keretében is. Erről a politikáról már öt éve döntöttünk, tehát ezt kell a jövő szempontjából, a jövőbeni gazdasági tevékenységek szempontjából tovább fejleszteni. mint az Európai Stratégia szerves része. A jövőről is szó volt. Németországban a Nemzeti Tengeri Konferencián részt vettem, és a kék gazdaságot is komoly hangsúlyt kapott, többek között a közlekedés területén is. Ebben mindenki azt hiszem egyet ért, hogy sokkal több óceáni óceánjáró számthatunk a jövőben, és a környezet kímélő hajózásra kell hangsúlyt helyezni. És amikor az alternatív energiákról beszélünk, a partvidéki energia kitermelésről, itt is szállítási kapacitásra van szükség, én nem feltétlenül hajógyártásra gondolok, hanem speciális szállító eszközökre. Például Észak-Németországban volt tavaly egy látogatás a Cuxhaveni kikötőben, ahol megvizsgáltuk, hogy milyen alternatív, szállítási alternatívák jöhetnek szóba. Az idegenforgalom szintén nagyon fontos. Mindenki szeret víz mellett nyaralni, és ez várhatóan bővül a jövőben a fenntartható idegenforgalomra kell itt hangsúlyt helyezni, és a természeti turizmusra. Németország egy természetvédelmi zónát alakított ki, egy mélytengeri kikötőben, ahol szintén vannak ilyen lehetőségek. Az akvakultúr jelentősége is növekszik. Vannak olyan partmenti létesítmények, amelyek az akvakultúrával függnek össze, ezeket minél jobban ki kell aktázni és, munka, aknázni, és újabb munkahelyeket teremteni. Rátértve a kutatásra, a különböző ásványi anyagok kinyerésére, amelyeknek komoly szerepe lehet a az egészségügyben, a kozmetikai iparban, és itt is a szállítással komolyan összefügg ez a terület. Itt nem teljesen idegen dolgokról beszélünk. A biotechnológia szép dolog, de ezeket valahogy közelebb kell vinni az emberekhez. És az ásványi anyag kitermelés a tengerekből. Itt egy környezetkímélő alternatíváról van szó, és mindjárt befejezem, elnök úr, még csak annyit, hogy ehhez valóban kompetenciákra, képességekre van szükség, el akarjuk kerülni a párhuzamos munkavállalást, a vízum kiadás kérdését is meg kell vitatnunk, regionális stratégiákra van szükség, amiben minden érdekelt részt vehet. Fontos végig gondolni, hogy a hajók milyen útvonalon járnak, a halászat helyzete hogy néz ki a partvidékeken, és hogyan lehet ezáltal a növekedést elősegíteni, illetve új munkahelyeket teremteni. Larúr. Thank you, Chair. Um, and thank you, Mr. for uh, this. Uh... Köszönöm, és köszönöm Danelis úrnak is ezt a jelentést. Nagyon jól indulunk. Ugye ez a közlekedési és idegenforgalmi bizottság, kezdjük az idegenforgalommal a tengerparti és a tengeri turizmus, valamint a környezetvédelem és e, e, környezet megóvás szinergiáira kell e, koncentrálnunk, de itt nem csak a negatív idegenforgalmi hatásokra gondolunk, nem csak azokra van szükség, azoknak figyelembevételére van szükség, hanem a klímaváltozás egészével foglalkozó keretre van szükség. Azt gondolom, hogy prioritást kell biztosítanunk a tengerparti és tengeri biodiverzitás megőrzésének, és ebbe beillesztve, ebbe a prioritásba kell beillesztve, beilleszteni a fejlesztéseket, nem pedig fordítva a gazdasági, a gazdasági fejlesztésekbe e, bele zsúfolni olyan dolgokat, mint e, az olajkutak, illetve a gázkitermelés. Azt gondolom, hogy e, a prioritás az a tengeri és tengerparti környezet védelme kell, hogy legyen. Daniels e, úr jelentésének tízes bekezdésében szól arról, hogy a tagállamoknak eltérő fejlettségű igazgatási rendszerei vannak a tengerparti területekre és a tengerre vonatkozóan. Én egyetértek azzal, hogy konzekvens módon kell ezeket megvalósítani. A brit kormány például a tengeri környezetvédelmi zónák keretében mindössze 31 új zónát hagyott jóvá, miközben a saját szakértőik 127 ilyen eh, zóna fenntartására, illetve kialakítására tettek eh, javaslatot. Azt gondolom, hogy konzekvensé kell tennünk az egész Európai Unióban ezt a fajta környezetmegóvási munkát. Ami a kék növekedés pozitív aspektusait illeti, ott a kék energiára térnék ki, amely egy komoly potenciál, ez mindenki számára elérhető lenne, és ezzel a klímaváltozással kapcsolatos prioritásaink egy részét is teljesítenénk. Az új és tisztább hajók építése, valamint munkahelyteremtés vonatkozásában remélhetőleg sikerül sikerül a fehér könyvben eh, leírt eh, célkitűzéseket eh, megvalósítani. Ez a célkitűzés egyébként arról szólt, hogy a közúti szállítások 50%-át vagy tengeri szállításra, vagy vasúti szállításra kell terelni. A kockázati tőke, EU kockázati tőke alap létrehozását is üdvözlöm, amely a KKV-kat segítené kisebb projektek létrehozásában. Emellett üdvözöljük a képzésre vonatkozó új ötleteket az Erasmus modellel kapcsolatban például, amelyeknek célja az új készségek kialakítása, mégpedig a kék gazdaságnak megfelelő készségek eh, kialakítása, ami a nem túl pozitív vagy akár negatív oldalát illeti ennek a jelentésnek, eh, nagyon nehéz eh, azt gondolni, hogy a tengeri ásványkitermelés pozitív hatással járhat a tengeri élővilágra, kifejezetten kockázatos. Éppen ezért itt elővigyázatosságra van szükség. Különösen az akvakultúra, ugyanez igaz az akvakultúra, illetve a kék biotechnológia vonatkozásában is, amelyik szerintem szürke területek, és itt is elővigyázatosságra van szükség. Örömmel állok tehát a további együttműködés elébe, és hajrá! Foster asszony. Thanks, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést tennék eh, Peter Randall kollégánk eh, nevében, aki az árnyék előadó. Köszönetet mondanék az előadónak mindazért a kemény munkáért, amit befektetett ebbe az anyagba. Köszönöm neki a lelkesedését, és eh, várjuk, hogy a szövegtervezet nyilvánosságra kerüljön. Számos tagállam esetében úgy tűnik, hogy nem ismerik fel az előnyeit a annak, hogy a turizmus miben járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ez egy nagy ellátási lánc. Többször beszéltünk arról, hogy egyfajta hamupipőkeként viselkedik ez az ágazat, és mindenképpen a napirendünkön előkelő helyen kell szerepelnie. A bizottság dokumentuma szerintünk is nagyra törő, és nagyon fontos szerepet szán ezeknek az iparágaknak. Természetesen nem csak a kikötők, hanem a közúti és vasúti szállítás is fontos szerepet játszik az oktatásban és más hasonló területeken. És egyetértünk abban, hogy a tengeri történelmünkre is emlékezzünk kell, illetve hogy tovább kell fejleszteni a tengeri iparunkat támogatjuk az ipar fenntartható fejlesztését, és szeretnénk abba az irányba elmozdulni, hogy az ipar kezelje a szennyezés problémáját. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. észszerű javaslatokat kell tenni ezeknek a problémáknak a megoldására. A tengeri szállítmányozásról szóló 2018-as időtávú szakpolitika említi, hogy az elektromosságot be kellene vezetni, és így lehetne kevésbé szennyező hajókat bevezetni. Ez egy érdekes kilátás lehet. Ezen kívül felvetettük a kalózkodás kérdését, ugyanis a nemzetközi együttműködés szempontjából ez igen jelentős. Elég csak azokra a problémákra gondolni, amelyek Szomália és Nigéria viszonylatában merültünk, merültek fel. A kalózkodás elleni nemzetközi együttműködés igen fontos, és foglalkoznunk kell azzal, hogy ez folytatódjon, nem feltétlenül személyesen önnek, hanem az illetékes főigazgatóságnak és a nemzeti hatóságoknak. És nem szabad megfelelkezni arról sem, hogy a tervezés a tagállamok hatásköre, és mindenképpen tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást. Lezárásképp pedig kollégám felvetett olyan fontos aspektusokat, amelyek más közleményekben jelentek meg. Biztos vagyok benne, hogy ezeket az előadó is elolvasta. Tehát még egyszer köszönetet mondok Vandalen kolléga nevében az előadónak, és várjuk a fejleményeket a témában. Köszönöm. Ugyasz kolléga. Grazie Presidente, grazie al collega Spiros Danellis. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük Danielis kollégánknak is a javaslatát. És azért is köszönetet mondok neki, mert olyan tervezetet nyújtott be, ami mögé én is fel tudok sorakozni. Azt gondolom, ez egy nagyon jól megfogalmazott szöveg. Természetesen módosítókat is be fogok nyújtani, de ezen kívül még szeretnék egy hozzászólást is tenni. Először is a parti rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó növekedés, valamint az, a szigetek kérdése, azt gondolom ezt is be kell építeni az általános keretbe. Az Európa 2020 a vezérfonalunk ebben a témában. Az a célunk, hogy széles körűen növekedést indítsunk be Európában. Ebből nem lehet kihagyni olyan területeket sem, mint a parti területek. Ezek gyakorlatilag visszatartják a növekedést. Tehát azért, hogy elő tudjuk segíteni az intelligens fenntartható és különösen a befogadó növekedést, eh, ahhoz fel kell mérnünk, hogy eh, melyek a strukturális eh, rendszer szintű hiányosságok, amelyek megakadályozzák ezeknek a területeknek a fejlődését. Felhívnám az önök figyelmét a közlekedés jelentőségére és azokra a költségekre, amelyek a távolabbi területeket valósággal büntetik. Tehát a szigetek, illetve a szigeteket a szárazföldhöz kötő útvonalakra gondolok itt. Adnék egy példát is, hogy illusztráljam, mire gondolok. E, ettől talán könnyebb lesz önöknek is elképzelni azt, hogy itt emberekről van szó, akikre hatással vannak ezek az intézkedések. Egy Szardíniát a szárazfölddel összekötő útvonal egy autó számára 800 euróba kerül. Ez mindössze 120 mérföld távolság, de ez olyan embereket és olyan szállítmányozókat büntet, és egyben zár ki az európai piacról, amelyek itt kívánnak szállítani. Másfél millió embert érint ez. de 5-6 millió ember él a földközi tenger szigetein. És ezeknek a területeknek mind megfelelő kapcsolatra van szükségük az egységes piaccal, illetve az európai földterületekkel. Van még egy strukturális szempontból lényeges kérdés. Ez pedig a turizmus területére tartozik. Itt a szezonális hatás is megjelenik. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a területek prosperáljanak, még akkor is, hogyha évente csak 4-5 hónapról van szó. A Balár-szigetek és más területeken mindössze egy-két hónapig tart a növekedés és a termelés, akkor viszont őrült tempóban zajlik. A növekedésen kívül ezeket a kérdéseket is kezelnünk kell, ahogy azt Danielis úr is említette és biztos vagyok benne, hogy ő maga is kiemelt figyelmet fog szentelni ezeknek. Összegzésképp eh, valójában azt szeretném mondani, hogy a jogrendszerünkben vannak olyan eszközök, mint például a vámkódex, amelynek a 151. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy azonosítsanak bizonyos eh, szabad övezeteket. És ezeket arra lehet használni, hogy eh, kompenzáljuk a strukturális hiányosságokat, például adókedvezmények formájában. Vagy lehetnek a korlátokért való kompenzációnak az eszközei az egyszeri támogatások is. És sokkal jobb ezt alkalmazni, nem pedig a kohéziós politikát, vagy az egyes tagállami eszközöket. A szociális támogatás szempontjából is jó megoldás lehet ez. A strukturális rendszerek az egységes piachoz kapcsolódnának ilyen módon, és az integrált közlekedési rendszerekbe is bekerülnének. Tehát ezzel valóban el tudjuk érni a 2020-as célokat. És valószínűleg addigra le tudjuk küzdeni ezeket az akadályokat is. Köszönjük, Ugyiasz úr. Mielőtt visszaadnám a szót a bizottságnak, én is mondanék néhány szót. Én is köszönöm Danielis úrnak a jelentését. Nagy várakozással nézek én is a tervezet elé. Az északi vizekről is meg kellene emlékezni, nem ö, csak ö, a meleg vizekről. A hideg vízű tengerek is ö, ugyanolyan fontosak ezekben a kezdeményezésekben. Meg kellene vizsgálni még a hajóutak iparágát, ez egy gyorsan növekvő szektor. És egyes tagállamokban még mindig csak nem monopólium uralkodik a hajóutak esetében, különösen ott, ahol csak egy kikötő van. Az én hazámban az ilyen hajók többsége Southamptonból indul. Én csak azt mondom, hogy óvatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy ez ahhoz a helyzethez vezessen, hogy egy kikötő az összes hajóútra induló hajót és vállalkozást magában foglalja. Ez a múltban már megtörtént. Kusér úr, szeretne mondani valamit? A tűzriadó miatt, ami nem is volt tűzriadó, már így is késésben vagyunk, és a, a tagok nagy része eltűnt, de még gyorsan szót adok önnek, mielőtt a bizottság kapná meg a szót. Grazie, Mr. Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a kollégámnak a jelentéséhez. Nagyon fontos ez a jelentés, különösen a szigetek eh, szempontjából, nem csak a déli szigetekre gondolok, hanem az összes Európai Unióhoz tartozó szigetre. Szerintem ez a jelentés egy előrelépést jelent a kék gazdaság, a kék növekedés irányában. Szerintem ez a jelentés jól tükrözi azt, hogy hogyan lehet a fenntartható fejlődést elérni a tengeri ágazatban. Az innováció, a dinamizmus, kell, hogy jellemezze Európát ebben az ágazatban is. Ami akkor lehet sikeres, ha minden tagállamot bevonunk, minden intézményt és régiót, valamint a kis vállalkozásokat. És akkor így a KKV-kkal közösen tudjuk biztosítani, hogy a tengerpartokat, partvidékeket minél jobban és fenntartható módon kihasználhassuk. A növekedési potenciál a tengerpartokon, az energiakitermelés, az ezzel kapcsolatos iránymutatások, az akvakultúra, mind nagyon fontos kérdés. És minden egyes kezdeményezést a tagállamokkal, illetve a parlamenttel és más érdekelt felekkel való konzultáció alapján kell megvalósítani. Az akvakultúra nagyon fontos, legalább annyira, mint az idegenforgalom és az alternatív energiák területe, és így lehet maximálisan kihasználni a gazdasági lehetőségeket. Egy konkrét kérdést szeretnék említeni. Biztosítani kell, hogy az Európai Unióhoz tartozó szigetek ne szenvedjenek hátrányt. Ezzel a kérdéssel mindenféleképpen foglalkozni kell. Ami pedig a tengeri hajózást illeti, ez a tevékenység egyre inkább bővülni fog az elkövetkezendő években. Nagyon fontos szerepet játszik az európai gazdaság szempontjából. És még egyszer tehát köszönet kollégámnak a jelentésért, és bízom benne, hogy további részletekről majd még tudunk eszmét cserélni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőséget kapok néhány szó erejéig. Mi nagyon biztatónak tartjuk a mostani vitát, amit eddig hallottunk a jelentéstevőtől az anyaggal kapcsolatosan, különösen biztató, mert ez megerősít minket abban, hogy jó irányban haladunk a tengeri politika, a kék növekedés kapcsán Európában. Egyértelműen komoly jelentőségű a tengeri ipar nem csak a méreteinél fogva, hanem a további növekedési potenciálját illetően is. Számos elemet figyelembe kell venni, amikor arról beszélünk, hogy a növekedést hogyan lehet serkenteni, ösztönözni. Ami szintén biztató számunkra, hogy mind a jelentés, mind pedig a mostani hozzászólások komoly jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a tengeri politikát koherensen, minden összefüggésre kitekintve vizsgáljuk, és ne csak részleteiben. A tengeri politika nem csak a partvidékekről szól, hanem a bel a hát országról is, illetve a nyílt tengerekről. A tengeri politika egyrészt áll az úgynevezett hagyományos hajógyártás, hajózás és a többi, illetve az úgynevezett új ágazatokból. És különösen fontos rávilágítani arra, hogy az innováció milyen hasznot hoz, a kutatás és az innováció milyen hasznot hoz. Ezek a területeken új technológiákba fektettünk be, aminek révén új megközelítések alakultak ki a tengeri politika a tekintetében. A készségektől való függés, a kompetenciák fontosságáról is hallottunk, és arról, hogy mennyire fontos megőrizni a már meglévő hagyományos készségeket, de előre is kell tekintenünk. A tengeri gazdaság kapcsán itt elhangzottak az új energiaforrások, illetve az ehhez szükséges új e, képességek, készségek. Tehát itt nem csak a már meglévő dolgokra kell építenünk, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen további készségeket kell kifejleszteni, vagy esetleg az ágazatok e, hogyan tudnak e, egymással együtt működni. Nagyon örültem a tengeri idegenforgalommal kapcsolatosan elhangzottaknak, ugyanis mi ezen a területen egy dokumentumot kívánunk kiadni még az idén. Valettában május 21-22-én egy európai tengeri rendezvényt szervezünk, tehát ezek a területek olyanok, amelyek mindenféleképpen komoly lehetőségeket rejtenek magukban, és a tengeri tengerből nyelt élelmi szerek kínálata, ellátása is nagyon fontos szerepet kap. Fontos megvizsgálni, hogy mire van lehetőség, és mire nincs. Tudjuk, hogy az ágazat fejlődéséhez komoly érdekek fűződnek világszerte. Európának igen jó szerepe van a technológia fejlesztése kapcsán, ami a tengeri ásványi kitermelést, illetve, illetve a partvidéki gazdasági tevékenységet a tengerfenék kiaknázását mindenféleképpen komolyan vizsgáljuk, hogyan lehet a jövőben ezt tovább fejleszteni, de ehhez egy megfelelő hatásvizsgálatra van szükség. Az óceánból nyert energia egy nagyon fontos ágazat Európa számára, de az árapály legalább annyira komoly lehetőségeket rejt magában. Szóval még néhány záró gondolat. A tengeri gazdaság fejlesztése nagyrészt attól függ, hogy milyen keretfeltételeket szabunk meg. Itt elsőként említeném azokat a javaslatokat, amelyek már elkészültek a következő több éves pénzügyi keret finanszírozása kapcsán. Ez egyfajta új strukturális alap, nem tudok most jobb kifejezést találni erre. A kék növekedés és a partvidékek fejlesztése nagyon szorosan összefügg, és ezekről foly, folyik jelenleg a vita a tagállamokkal, tagállamok között. Fontos, hogy itt megfelelő társal partnerségi megállapodások szülessenek. Három eszközt javasolunk. Ezek integráló eszközök, a tudás, a felterítés, ezek mind nagyon fontosak a tengeri gazdaság fejlesztéséhez. A tudásra mindenkinek szüksége van, adatokra mindenkinek szüksége van. Fontos, hogy minél több adatot kínáljunk. A felterítés fontos abból a szempontból, hogy gazdaságilag fenntartható gazdasági tevékenység folyjon, és a gazdálkodók, a vállalatok számára is megfelelő feltételeket kell biztosítani. Ezzel zárnám gondolataimat, és köszönöm szépen. Uh, Mr. Danielis, anything you want to add? Köszönjük, Danielis úr. Szeretne hozzátenni valamit, de kérem, hogy nagyon röviden tegye. Ahogy mondtam már, ez a tűziadós balhé már így is éppen eléggé e, késletette a napirendünket. Csak nagyon röviden, elnök úr. A tengeri gazdasággal kapcsolatos tapasztalataink az idegenforgalommal, szigetvilágokban, illetve a partvidékeken igen sokrétűek, pozitívak és negatívak, de minden esetre most már többet tudunk. Amikor tőkét fektetünk be az idegenforgalomba, vagy más ágazatokban, akkor a környezet minősége is nagyon komoly szerepet kap, az ökorendszer. Ez a kulcsa a tengeri gazdaság további fejlődésének. A bizottsággal és a kollégákkal egyetértek számos megjegyzésben. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, az együttműködésüket. az ásványi források kiaknázása talán az egyik legvitatottabb terület. Minden esetre nagyon dinamikus fejlődés előtt áll, de komoly óvatosságra is szükség van, és ehhez egyértelmű, szigorú szabályokat kell kialakítanunk. Fontos legalább annyira, hogy ezeket be is tartassuk, és eh, amit természetesen elmondtam, nem csak a földközi tengerre, hanem a balti tengerre, az északi tengerre, eh, tehát az összes tengerre vonatkozik, és az elkövetkezendő napokban, amikor a módosító indítványokat megkapom a kollégáktól, még lehetőségünk lesz tovább eh, eszmét cserélni, együttműködni, hiszen itt számos téma merül fel, Ugyanakkor viszont nem szabad, hogy az anyag túlságosan terjedelmes legyen. Úgyhogy köszönöm szépen, és várom a további együttműködést. Thank you, Mr. Danielis. Just... Köszönjük, Danielis úr. Emlékeztetném a tagokat, hogy április 29-ig lehet módosításokat benyújtani, és a, a bizottságban május 30-án fogunk erről szavazni. A következő Szavama kolléga jelentése az EU megállapodásáról Sri Lankáról. Elnézést kérek, kolléga, nem fogjuk tudni befejezni, de legalább kezdjük el a munkát. Kérem, mutassa be a véleményét. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden fogok fogalmazni. Ez az egyik olyan légiközlekedési megállapodás, ami már egy szabványos eljárásnak számít az Európai Unió és a Sri Lankai Demokratikus Szocialista Köztársaság között. 15 kétoldalú megállapodást írt alá Sri Lanka a tagországokkal. Tehát ezzel egyáltalán nincsen probléma. A szavazást azt hiszem, hogy május végén fogjuk tartani. Köszönöm. Köszönjük szépen, Benyen úr! Uh, yes, we're just saving time. Igen, én is uh, takarékoskodom az idővel. Teljes mértékben támogatjuk az előadó álláspontját. Ennyit szerettem volna mondani. Még valaki szeretne hozzátenni valamit? Foster asszony? Agree. Okay, they... Egyetértünk. Rendben. A módosítók benyújtásának uh, határideje az egyetlen lehetséges módosító az, hogy vissza kellene vonni az egész véleményt, tehát ez április 24-e, és május 7-én lesz a szavazás. A bizottság kíván szólni? Nem. Nagyszerű, ez nagy segítség nekem. Most a délelőtti ülés utolsó napirendi pontja következik. Marinescu kolléga jelentése az Európai Unió külső repülési politikájáról. Marinescu úr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru amendamente. Szóval nem szeretném megköszönni a kollégáknak azokat a módosítókat, amelyeket benyújtottak. Én néhány kompromisszumos módosítót már is letettem az asztalra, Strasbourgban az árnyék előadókkal találkoztunk, és azt gondolom, hogy a legtöbb módosítóról, illetve a kompromisszumos módosítókról megállapodtunk. Várom a szavazást a foglalkoztatási bizottságban, ott egy véleményről szavaznak, és aztán jön az utolsó kompromisszumos módosító csomag, valamint a szavazólista. Ennyi, köszönöm. Benjen úr következik, köszönöm. Valóban nagyon jól együttműködtünk Strasbourgban, egy nagyon gyümölcsöző találkozót tartott tudtunk, gyakorlatilag mindent tudunk, most már a kompromisszumok lefedik az én módosítóimat, én azt a célt tűztem ki maga, magam elé, hogy a vállalkozásokra is figyeljünk oda, ne csak a fogyasztókra, mert vállalkozói és vállalkozási érdekek is azonosíthatóak itt, illetve a fontos repülőterek, a csatlakozást biztosító repülőterek eh, külön figyelmet érdemelnek, de oda kell figyelni a regionális repülőterekre is a már létező eh, infrastruktúra kihasználására, eh, valamint az új infrastruktúra használatára. Van még egy-két kérdés, ami nem lett megoldva. A 60-as módosítóm 16-os módosítónk arról szól, hogy a szakszervezeti képviseletről az ICAO-ban. Nem tudom, hogy ezt sikerül-e tisztáznunk, illetve az 54-es módosító, amely azt gondolom, hogy végül is megértésre talált az egységes európai égbolt elérése érdekében jobb együttműködésre van szükség, de lehet, hogy nem jó irányba mutogatunk, és más szereplők is állnak a probléma hátterében. Lichtenberger asszony következik. Köszönöm szépen én is az együttműködést a Strasbourg ülésen. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a hang szennyezés is egy nagyon fontos kérdés a kikötők a légi kikötőkben, és az ezzel kapcsolatos USA-EU megállapodás aktualizálása folyik. Itt bizonyos szabályokat megszüntet az USA, ami a zajszennyezéssel kapcsolatos. A megállapodások a kölcsönösség alapjára kell, hogy épüljenek, tehát itt vannak nagyon fontos elemek, nagyon fontos, hogy következetes álláspontot képviseljünk. thanks to, uh, Mr. Marinescu. Köszönöm Marinescu úrnak. Én nem tudtam részt venni ezen az ülésen, mert vissza kellett utaznom Nagy-Britanniába. De azt gondolom, hogy a kompromisszumok nagy részében meg tudtunk állapodni. Én magam egyébként egy sormódosított benyújtottam. A Szibérián átrepülő, á, Szibéria fölötti átrepülés kérdése volt a legfontosabb eh, téma, illetve az, hogy hogyan lépjünk tovább az európai égbolt eh, kialakításában. További reptéri kapacitásra van szükség, futópályákra, mert különben nem tudunk elmozdulni és ahogy Marinescu úr is mondta, megvárjuk a foglalkoztatási bizottság eh, eredményét, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy tudunk előre mozdulni, de azt gondolom, hogy mindig is eh, abba az irányba eh, mutattak a dolgok, hogy meg tudunk állapodni ebben a témában. Köszönjük, Elkatra úr következik. Köszönöm. Leitfried kollega nevében beszélek, aki most külföldön tartózkodik. A mi frakciónk nagyon pozitívan állt ehhez a témához, mert úgy gondoljuk, hogy nagyszerű együttműködésnek voltunk tanúi. A múlt héten Strasbourgban is erre volt példa, amikor összeülhettek a az árnyékelődök. Örülünk a kompromisszumos módosítóknak, amelyek valóban lefedik kifejezett módon módosítóink egy részét, ennek örülünk. Ugyanazonban van, ugyanakkor van azonban számunkra néhány kulcsfontosságú módosítás is, a 17-es és a 18-as, valamint a 36-os, ami a 17-es, 18-ast illeti. Itt azt szeretnénk aláhúzni, hogy a tisztességes verseny rendkívül fontos az Európai Unió területén. Ez a verseny fontos, hogy tisztességes legyen, mert csak így versenyezhetünk a világ többi régiójának a légitársaságával. Látunk tisztességtelen versenyre mutató jeleket. Vannak olyan légitárságok, amelyek regionális állami támogatásokban részesülnek, itt például a fapados légitársaságok is gondolok. Ami a 36-os módosítót illeti, ott a kétoldalú kétoldalú megállapodások minimális előírásának biztosítását akarjuk elérni az utasjogok és a környezetvédelem területében csak így lehet elérnünk egy harmonizált, koordinált eh, nemzetközi egyezményi hátteret, tehát ez a minimális előfeltétele a eh, beleegyezésünknek. Köszönöm. Gilger követően. Um, and thank you to the Köszönöm a raportőrnek a munkáját, és a többi képviselőnek is köszönöm a módosítókat. A módosítók nagy része, itt 60 módosító volt, tovább javítja a, az eredeti tervezetet, ambíciózusabbá teszi azt, amelyre szükséges van ahhoz, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Ami a külső légügyi politikánkat illeti, több, több Európára van szükség. Azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament segíthet a tanácsi következtetések végrehajtásában, illetve a bizottság közleményében szereplő javaslatok megvalósításában is. Ha beleegyezik elnök úr, a különböző módosítókkal kapcsolatos álláspontunkat majd a raportőrrel közöljük. Most az időrövidségére való tekintettel csak néhányra térnék ki, és ezeket ajánlom a raportőr, valamint a képviselők figyelmébe. A 9-es módosítóval kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nem szerencsés eh, a bizottságot eh, az elszalasztott eh, lehetőségekért hibáztatni, ugyanis mi a, az európai jogalkotás harmonizációját feltétlenül támogatjuk, azt gondoljuk, hogy nem helyén való a 9-es módosító, ami a 13-ast illeti, ott a megfelelő nemzetközi védelmi előírásokról szól, nem pedig magas szintűről, mi az er-, mi magas szintű szerepelt. Azt gondoljuk, hogy a megfelelő ehhez képest kevesebbet jelent. Európa általában magas szintű előírásokat szokott elvárni ilyen területeken. 27-es módosító Úgy gondoljuk, hogy ez nem áll az európai ágazat versenyképességének érdekében, ez gyakorlatilag egy felszólítás magasabb adók kiszabására, kivetésére. Azt gondoljuk, hogy ez az európai légi szállítási ágazatot egy erősen versenyző piacon háttérbe szorítaná, ami a 28-as módosítót illeti nem teljesen világos számunkra, hogy mit várnak el az Európai Bizottságtól, könnyen hozzáférhető áttekintést a tanulmányokról. Nem tudom, az európai, ez a szakbizottság talán inkább arra akarná felszólítani az Európai Bizottságot, hogy tanulmányozzák a nagyon eltérő díjvám, illeték és adórendszereket az egyes tagállamokban. Ami a 36-os módosítót illeti, itt felszólítják az Európai Bizottságot arra, hogy kötelező erejű minimális előírások meg biztosítását írja elő a kétoldalú megállapodásokban. Sajnálatos módon ez eh, meghaladja a bizottság eh, felhatalmazását. A bizottság nem szabhat meg kötelező erejű minimális megállapodásokat a tagállamokra vonatkozóan. Eh, erről tárgyalhatunk velük, és tesszük is bizonyos standard klauzulák egyes megállapodások ba történő felvételéről tárgyalásokat folytatunk valóban, ami a 37-est illeti. Nem egyértelmű számunkra, a 868-as rendelet felülvizsgálatára tettünk javaslatot, amely a tisztességtelen versenyről szól az EU-ban bejegyzett légitárságok és a nem EU-ban bejegyzett légitárságok között, mivel ez utóbbiak kaphatnak állami támogatásokat, vagy alány eshetnek a piaci áraknak, és ezzel torzíthatják a versenyt. Mi továbbra is dolgozunk egy ilyen felülvizsgálaton, de nem világos, nem egyértelmű számunkra, hogy ez a felülvizsgált eszköz hogyan lehetne alkalmazható alternatív közlekedési módozatokra, nem tudom mire utalnak itt, magas sebességű vonatokra, vagy környezetbarátabb autókra, de mi minden esetre nem teljesen értjük, mert nagyon nehéz elképzelni például a vasútak esetében, hogy az európai vasútak versenyezni tudnának az arab öbölben működő vasutakkal, vagy az amerikai vasutakkal, tehát ezt egyszerűen nem értettük meg igazán ezt a módosítást. Ami a 40-es módosítót illeti, itt a bizottságot felhívják arra, hogy zárja le a folyamatban lévő tárgyalásokat egyes országokkal, köztük Algériával. Itt jelezném, hogy nem kezdődtek el Algériával a tárgyalások, van felhatalmazásunk rá, de ezt a tévedést érdemes lenne kijavítani. Ami az 59-es módosítót illeti, ez felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy mielőtt szankciókat alkalmazna, amelyek az uniós légifuvarozók versenyképességére kedvezőtlenül hatnak, gondolják át azt, vagy azokat. Valóban ez a szándékunk, alaposan átgondoljuk majd a következményeket, és reméljük azt is, hogy a versenyképesség szempontjából nem annyira büntető, mint inkább azokat elősegítő intézkedéseknek tekintik azokat. Aztán a 60-as módosító, amelyről már szó volt, Benyon úr módosítója. Itt a szakbizottságba benyújtott módosító arra sürgeti a bizottságot, hogy javasolja, hogy a tanács adjon tárgyalási felhatalmazást, ezzel tisztázva és megerősítve az Európai Unió ICAO-n belüli képviseletét. Nos, ezt nagyon nehéz végrehajtani. Egy ilyen javaslatot valójában már 2002-ben megfogalmazott az Európai Bizottság, de gyakorlatilag a tanács erre semmilyen pozitív reakciót nem adott tehát idealista szemmel nézve ez egy jó javaslat, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz lenne ehhez támogatást találni a tanácsban. Köszönöm még egyszer, és köszönöm a raportőrnek a nagyszerű munkát. Marinescu úr, nem tudom, szeretne hozzáfűzni ez valamit? Köszönöm a bizottságnak, feljegyeztük, amiket elmondott. Köszönjük szépen! Május 7-én lesz a szavazás a szakbizottságban. Erre emlékeztetném a kollégákat. Nem hiszem, hogy tudjuk már, mikor kerül a plenárisra az ügy. Valószínűleg júniusban lesz a, a szavazás. Köszönöm mindenkinek, ezzel lezárhatjuk az ülés reggeli szakaszát. Megvoltak a hullámhegyek, hullámvölgyek, de minden esetre köszönöm mindenkinek a, a segítséget abban, hogy ismét megkezdhessük a munkát, délután találkozunk. Uh,